L'ordre du jour A napirend következő témája jelzárokra vonatkozó jogszabályok és kockázatos pénzügyi eszközök az EU-ban, a Spanyolország esete. Átadom a szót Cecilia Wikströmnek, aki megfogalmazta ezt a szóbeli választ igénylő kérdést. Thank you very much. Köszönöm szépen ennek a az állásfoglalásnak az alapja és a mai estének, esti vitának a témáján abból származik, hogy az elmúlt években, az elmúlt három évben a petíciós szakbizottság nagyon sok ilyen témájú petíciót mondott. Nagyon sajnálatosan kell, hogy beszámoljak arról, hogy a petíciót benyújtók nagyon nehéz helyzetben van. A Spanyolországból érkezett a legtöbb petíció, de más tagállamokban is ismert ez a probléma. A mivel a bizottság alkotja a hidat az EU intézmények és az EU állampolgárok között. Továbbá én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a állampolgárok szempontjából nagyon fontos, hogy közvetlenül beszámolhassanak a saját tapasztalataikról arról, hogy hogyan történik az EU-s jogszabályok átültetése. Mi vagyunk a jogszabályok alkotói, a mi feladatunk az, hogy javítsuk a jövőbeni jogalkotást. És pontosan ennek a szerepnek az alapján, vagyis, hogy az állampolgárokat közelebb hozzuk ehhez az házhoz, az Európai Parlamenthez, emiatt szerveztük a mai vitát. Nagyon nagy számban kaptunk olyan petíciókat, amelyek arról számon meg, hogy hogy az alapvető jogaikat sértik meg, hogy az EU jogszabályokat sértik meg, hiszen nincs megfelelő tájékoztatás a fogyasztók számára, konkrétan a jelzálog hitelek esetén. A megfelelő pontos információkhoz való hozzáférése rendkívül fontos ahhoz, hogy észszerű anyagi, gazdasági döntést hozhassanak az emberek, és természetesen rendkívül fontos, amikor egy állampolgár saját maga vagy a családja nevében ilyen fontos döntést hoz. A petíció tükrözi, hogy milyen sok esetben történt visszaélés a spanyol jelzálók szektorban. Ezt a Nemzeti és az Európai Bíróságok is elismerték. A polgárok nagy száma áldozata lett a pénzügyi csalásnak, hiszen a bankjaik nagyon kockázatos pénzügyi eszközöket ajánlottak a számukra és a kockázatokat nem ismerték, a bank pedig nem tájékoztatta megfelelően azt sem, hogy a vevőnek, a fogyasztónak egyáltalán megvan a felkészültsége arra, hogy megértse, hogy milyen kockázatot vállal. Ezért borzasztó személyi szenvedésekhez, emberi szenvedésekhez és hatalmas anyagi veszteségekhez vezetett mindez. A lakosok ezen esetekben el, elvesztették a otthonukat, és teljes egész életük megtakarítását is. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a mai vitának a célja, ez szélebb perspektívában helyzendő hiszen nagyon fontos, hogy általános problémáról van szó, rossz banki gyakorlatról van szó, ami egész Európában megtalálható, nem csak Spanyolországban. Ezért szeretném azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az átláthatóság a fogyasztóvédelem, a fogyasztók tájékoztatása. Hogyha harcolni akarunk a jelzálók szerződések esetében a visszaélés ellen, és erősíteni kell a hiteleket felvevő személyek támogatását és védelmét. Ugyanakkor a konkrét helyzete kapcsolatban tettünk föl néhány kérdést a bizottság számára. Remélem, hogy a bizottság vizsgálata és következményei lehetővé teszik, hogy tisztázzuk a helyzetet, a petíciót benyújtók számára megfelelő választ adjunk, hogy a jövőben el lehessen kerülni az ilyenfajta gyakorlatot, illetve ennek következtében javítani lehet az európai jog átültetését és végrehajtását. Tisztelt biztos asszony, én úgy gondolom, hogy a következő kérdésekre kell ma választ adni a petíciók esetében valóban elképzelhető-e, hogy a MIFID 1-es, a spanyol törvénybe átültetett módon a MIFID 1-es meg tudja oldani Spanyolország esetében ezeknek a fogyasztóknak a helyzetét, vagy pedig a, a spanyol hatóságok esetében kimondhatjuk-e, hogy nem megfelelően történt az átültetés. Továbbá az, is, az a kérdés is fölmerül, hogy milyen intézkedéseket hoz vagy hozott a bizottság azért, hogy meg lehessen előzni azt, hogy olyan pénzügyi eszközöket értékesítsenek a bankok, ezeknek a kis tulajdonosoknak, mint például a preferenciát élvező részvények esetében, ahol például sokszor nem megfelelően módon és nem az EU jognak megfelelően történt ezeknek az értékesítése. Azt is szeretném tudni, hogy valóban a bizottság szeretne intézkedéseket hozni azért, hogy a spanyol jelzálogjog esetében az nem korrekt kereskedelmi gyakorlatokat és a nem korrent klauzulákat, illetve a bankok inkorrekt eljárását meg lehessen előzni. Várom a Gyurova biztos a válaszokat, és természetesen várom a kollégák véleményét is. Egy személyes megjegyzésem is lenne, hogy teljesen meg kell, hogy értsük azokat az embereket, akik nagyon sokat szenvedtek, de azt is biztosítanunk kell, hogy a jövőbeni jogalkotás mindenki számára megfelelő lesz és korrekt lesz a jövőben Európában. Köszönöm. A parolita madame Jurova. Jurova szó a bizottság nevében. Madam President, honorable members, Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, röviden válaszolok mindenek előtt az első és második kérdésre. Igen, valóban számos hitelt felvevő vagy fogyasztó Spanyolországban nagyon nehéz gazdasági helyzetbe került. A számos probléma keletkezett a jelzálók hitelezési piacon, és ez bírósági esetekhez vezet ez az irányjel, amit létrehoztunk, egy erős eszköz a nemzeti bíróságok kezében, és számos esetben a spanyol bírák igenis léptek, és jelzálók kölcsönöket tisztességtelennek minősítettek, és ezáltal már nem kötelezőnek a fogyasztó számára. Erről széles körű vita folyt, és természetesen a média is felfigyelt erre a területre. Az Európa, a bíróság úgy döntött, hogy a spanyol jog bizonyos garancia, folyamatbeli garanciákat nem biztosított a fogyasztók számára. Itt két lehetőség van. Egyrészt, hogy a végrehajtással szembe fellépjen a polgár, és Adott esetben, hogyha ez az ellenállás nincs lehetőség, vagy elutasították, akkor megfelelő feljebbített kell biztosítani. Az átmeneti előírások, a 2013 per 01-es előírás kapcsán fontosak. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság egy értékelést készített a spanyol joggal kapcsolatban ezen a területen és pillanatnyilag strukturált párbeszédet folytat a spanyol hatóságokkal ebben a kérdésben. Ezt a párbeszédet azért kezdeményeztem, hogy a, a bíróság, valam, Európai Bíróság valamennyi döntését megfelelően végrehajtsák Spanyolországban. Üdvözlöm, hogy változások vannak útban Spanyolország, úton Spanyolországban, hogy megvédjék a fogyasztókat. Ennek ellenére meg kell állapítani, hogy továbbra is elkötelezett fellépésre van el kell járni, hogy ténylegesen az ottani jelzálog jogi eljárások a mi irányelvünkkel összhangban legyenek. A spanyol hatóságoktól elmúlt év júniusában kapott az Európai Bizottság választ, ezt elemezzük, és mérlegelni fogjuk, hogy a további lépések mik legyenek, ha nem kielégítek a válaszok ami pedig bizonyos pénz, bizonyos pénzügyi eszközök forgalmazását illeti, és 2012-ben Spanyolország és az, az Európai Bizottság megállapodott abban, hogy megfelelő módon átültetik az idebagó szabályokat, és minimális pénzügyi eszközöket írtak elő bizonyos termékek forgalmazása esetén, sőt be is tiltották a termékek forgalmazását. Ami a harmadik kérdést illeti, amennyiben egyeztető mechanizmusok vannak, a jelenlegi segítprogram, segítségnyújtási program a bank struktúr szerkezetváltás esetében teljes mértékben kívánjuk az arbitrációs mechanizmusokat alkalmazni, hogy a prefer- az elsőbséget élvező részvények forgalmazását is meghatározók, megfelelő adatokat biztosítottak a spanyol hatóságok, és 2012 és 2015 között ezek az arbitrációs mechanizmusok mindegy 297 ezer szabályt, döntés született bíróságokon, ez mintegy egy százalék az összes jogalkalmazásnak ezen a területen. És az a garancia, egy, garancia alap egyébként a preferenciás, preferen, az elsőbséget élvező részvények esetében úgy tűnik, hogy a spanyol jogot módosították, és ezzel a kérdést kezelik. Ami a negyedik kérdést illeti, az új jogot a pénzügyi szolgáltatások területén. Itt szeretném megemlíteni, hogy az EU jog e jogot elfogadták a társjogalkotók a jelzálók jog kapcsán. A hitelezők igenis felelősek abban, hogy tájékoztassák a kockázatokról a fogyasztókat, amennyiben befektetéseket eszközölnek. Az ő felelősségük tehát az, hogy megfelelő módon tájékozódjanak, mielőtt a végrehajtás megkezdődik. Ezt a témát egyébként a jelzálók hitel irányelv tartalmazza. Itt megfelelő intézkedéseket kell tagállami szinten elfogadni, hogy észszerűen tudjuk végrehajtani ezeket az előírásokat. Az Európai Bankhatóság 2015. június 1-ben elfogadott egy olyan előírást, amely további részletes információkat kér a megfelelő leírás alkalmazása során. Itt az EU szinten megfelelő módon kell elszámolási eljárásokat lebonyolítani, Jelenleg a nemzeti szintű ellenírások vannak hatályban, de már megvan a lehetőség annak, hogy a hitelezők, ha mennyiben nem tudják fizetni a jelzálók hitelüket, lehetőség van arra, hogy a hitelezőnek átadják teljes mértékben az ingatlanukat. Ez egyébként bizonyos feltételek mellett Spanyolországban is lehetséges. Itt már nemzeti szintű alkalmazás merül fel, végül pedig, ha megnézzük ezeket az info, a rossz info, félretájékoztatást bizonyos termékek esetében, a hitelezőket jobban kell tájékoztatni a jövőben, a, meg, a jelzálók hitel értelmében. Itt a már a kötés előtt szükség van információra. Egyébként bevezetik azokat a szabályokat is, amelyek bizonyos magatartási eh, irányvonalat határoznak meg eh, a hitelező számára, vagy a hitel közvetítő számára őszintén, tisztességesen, átláthatóan és professzionális módon kell tájékoztatni a hitelfelvelőjét, eh, és ezt megfelelő módon garantálni is kell. Az új irányel pénzpiacokra vonatkozik, javítja a befektetői védelmét méghozzá oly módon, hogy organizációs követelményeket szigorítunk, és az üzleti élet magatartását úgy szabályozzák, hogy a pénz, pénzügyi instrumentumok értékesítése során visszaéljenek ehhez természetesen szükség van a kormányok együttműködésére is. A határidő, az átültetés határidő idő még nem járt le, de korai lenne éppen ezért megállapítani, hogy a további intézkedésekre van-e szükség, és ha igen, milyenekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most megkezdjük a vitát. A frakciók nevében felszólaló képviselőket hallgatjuk meg először. a Ferragut asszony a néppárt nevében, a néppárti frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy a spanyol kormány nagyon nagy aggájjal figyeli ezeket a pénzpiaci terméket, hiszen az információk hiánya okozta a polgárok problémáját, ami aztán a kényszerkilakoltatásokhoz is vezetett a legsérülékenyebb társadalmi csoportok körében. 2003 és 2011 között zárták le a legbonyolultabb jelzálók hitelszerződéseket, és a 2008-as irányelv, vagy a 2011-es bázeli irányelv még a szocialista kormány alatt született Spanyolországban. Most viszont mi már tudjuk, hogy annak idején nem volt megfelelő ügyféltájékoztatás, a következő kormány pedig 2011-12-ben megfelelő intézkedéseket foganatosított, törvény módosításokat hajtott régre, éppen elmondta ezt a biztos asszony is, amelynek, amelyek révén gyakorlatilag bizonyos pénzügyi termékek nem voltak forgalmazhatóak. Vannak most már választott bírósági eljárások, és az esetek 71%-ában sikerült megegyezésre jutni. Tehát úgy tűnik, hogy a témát előbb-utóbb le lehet zárni. Ami a kényszerkilakoltatásokat illeti, nos, a társadalom legsérülékenyebb csoportjait felkarolta a kormány. 2012-ben bizonyos jelzálogokat le tudtak zárni, bár ezeknek a futama 2015-ig tartott volna, és véd záradékokat, véd intézkedéseket is bevezettek. Átstruktúrálni is lehetett a hiteleket, és egyéb strukturális intézkedésekkel igyekeztek az érintett polgárokat megóvni, attól, hogy a jövőben ne ismétlődjenek meg ezek az esetek. Tehát nagyon sok család részesült védelemben. Nem lenne viszont jó, hogyha mindez most választási kampányban. Be kell, hogy zárja a beszédét, asszonyom. González Pénzász asszony két kártyás kérdést jelzett. Akkor megerősíti, kékártyás kérdést szeretne föltenni? Elfogadja ön? Szeretném megvezetni ezt a vitát, tessék. Úgy gondolom, hogy ön a spanyol állampolgárok valóságát egészen furcsa tükörben ítéli meg. Hiszen ha, ahelyett, hogy arról beszélne, hogy milyen strukturális intézkedésekről van szó, szóval gyakorlatilag választási kortes beszédet tartott. A spanyol jogalkotás ellentétes az európai jogszabályokkal, a jelzálók hitelek esetében a végrehajtásra vonatkozóan. A Spanyolországban a spanyol képviselő 2014. júliusában hoztak egy ilyen jellegű jogszabályt, és emiatt szégyenkezünk. Kérdés volt kérdés. Madame, c'était une question et vous aviez... Kérdés volt, rendben, 30 másodperce van a válaszadásra. Sí, gracias. Eh... Igen, köszönöm. Persze lehet negatív vagy pozitív az ember megítélése, de a tények azok tények. A kormányok, a kormány megfelelő intézkedéseket, struktúrális intézkedéseket hozott, és uh, sajnálatos módon itt instrumentalizálják sokan a felszólások lehetőségét. Köszönöm, Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, a válság során nagyon sok minden napfényre került, és nagyon sokat okulhatunk a válság eredményeként. A kis fogyasztóknak a védelme sokszor nem elégséges az Európai Unióban, és minden szociális drámához vezetett Spanyolországban. Mi, spanyol szocialisták, szeretnénk megoldást találni, szeretnénk választ adni erre a helyzetre. És nem fogadhatjuk el az igazságtalanságot, aminek áldozata lehet nagyon sok ember Spanyolországban. 107 millió euróról van szó, ennyivel tőkesítették fel a bankok a Spanyolországban. És mindez mondanak, hogy ennek ellenére nagyon sok kilakoltatásra került sor a jelzálló kölcsönök esetében. Még ma is több mint 301 ezer kisbefektetőt érint ez a helyzet. Mit tett a spanyol kormány? Többféle törvényt hozott, de mindegyik csak részletes megoldást tartalmaz. Úgy tüntetik föl magukat, mint hogyha változtatni szeretnék a helyzetet, például megfelelő eljárásokat írnak elő, megfelelő viselkedési kódexet a bankoknak, de a bankok valójában ezt nem nagyon tartják tiszteletben. Ma 350 millió eurós jelzáloghitel van még kín, amiben visszaélést tartalmazó feltételek szerepelnek. Ezt mi is mondjuk, de az Európai Bíróság is kimondta. A 2013-as irányelve Spanyolország nem tartja be, nem megfelelőnyítette át. Egyébként 2015 májusában az Európai Főügyész teljesen egyértelműen megállapítja, hogy a spanyol kormány által bevezetett módosítások nem elégségesek. Ezért mi azt kérjük, hogy történjen valami, nem engedhetjük, hogy tovább szenvedjen a spanyol nép. Választ kell, hogy adjunk erre a helyzetre, és a bizottság komolyan kell, hogy elemezze ezt a kérdést, ami lehetővé teszi, hogy a spanyol jogszabályokat illeszthessük az Európai Uniós jogszabályokhoz. Le kell zárni ezeket az eseteket, nem kerülhet sor több kilakoltatásra, és nem szenvedhetnek többet a kisbefektetők. Köszönöm. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy tartsák be a felszólási időt, és ez főleg a frakciók nevében felszólaló személyekre vonatkozik. Marász úr az ECR nevében másfél perc. Köszönöm szépen. A jelzálok hitelekre vonatkozó szabályok különböznek az egyes tagországokban, ezért aztán a fogyasztók védelme is eltérő az egyes tagállamokban. Nem volt megfelelő tájékoztatás a hitelt felvevők részére, Spanyolországban sem, a szerződés feltételei pedig sértik a fogyasztók alapvető jogokat. Azt kell mondanom, hogy rosszabb is a helyzet a pénzügyi válság után, mert több mint 700 ezer spanyol polgár vált ennek a pénzügyi mizériának az áldozatává. Rengeteg kényszerkilakoltatás történt, a lakások pedig a házak, amelyek kényszerétekesítésre kerültek, visszakerültek a bankok tulajdonába. Görögországban is voltak kockázatos hitelek, 21 milliárd euróra rúg ezeknek a volumene, és a bankok ezeket a hiteleket továbbadták a nemzetközi hitelpiacon, ami ugye ahhoz vezetett, hogy nagyon sok görög házát gyakorlatilag kényszerítették elárverezték, és végrehajtás alá kerültek ezek. A görög hitelfelvevők közül nagyon sokakat az a veszély fenyeget, hogy fel kell, hogy adják. Nagyon sok hitel svájci fran alapon kötöttek meg, és a petíciós bizottság tagjaként felszólítom a bizottságot, hogy az Európai Központi Bankkal közösen tegyenek lépéseket azért, hogy Spanyolországban és Görögországban véget vessenek ennek a folyamatnak. Köszönöm, két és fél perce van. Beszer a Besztrajcsa asszonynak az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, köszönöm a részletes magyarázatokat is. Azt gondolom, hogy örömmel tölthet el bennünket az, hogy itt a plenárison egy szóbeli igénylő kérdésről vitázhatunk, hiszen nem sűrűn fordul el, hogy a petíciós bizottság, ami az európai polgár számára gyakorlatilag egy nyitott ablakot testesít meg, meghallgatásra kerül. 2012 óta, sőt a marakesi megállapodás óta nem volt erre lehetőségünk. Most azonban egy európai téma került a napirendre, több százezer érintett van, akik tisztességtelen záradékkal ellátó szerződést írtak alá. Nem is tudjuk, hogy 300 ezerről van-e szó, vagy egy vagy két millió embert érint ez, de azt tudjuk, hogy több száz európai polgár nyújtott be petíciót, akiknek a fogyasztói jogait korlátozták Spanyolországban. ez, ez tényleg egy európai ügy. Nagyon sok európai él Spanyolországban, akiknek a jogait meg kell védenünk, és a petíciós bizottságnak ezekre a petíciókra reagálnia kell. Mire van még szükségünk? Hát nyilván konszenzusra, hiszen az európai fogyasztók nem részesülnek elegendő védelemben. Ez pedig kimondásra került az Európai eh, Bíróság vonatkozó ítéletében is. Tényleg európai kérdésevetésről van szó, hiszen úgy tűnik, hogy az európai irányelveket helytelenül ültették át ez ebben a petíci- ezekben a petíciókban is kiderül. Azaz, hogy a jelzálogokra vonatkozó irányelvnek a helytelen átültetésére, vagy a MIFID irányelvnek a helytelen átültetésére, de említhetném még a PRIPS és a KÁP rendeleteket is, amelyeket nem helyesen ültettek át a gyakorlatba. Ezen túlmenően sok más hiány is felmerült, és napvilágra került az említett irányelvek átültetésében, és nem csak Spanyolországban, hanem várhatóan Európa egyéb tagállamaiban is, úgyhogy itt rendbe kell tenni a dolgokat. Mindig fontos az, hogy a visszaéléseket megragadjuk, javítsuk, és a polgárok jogait megfelelően védjük. Ezért kérem a bizottságot, hogy úgy, ahogyan a biztos asszony is elmondta, előzzük meg, hogy ilyen esetek megismétlődjenek. Köszönöm. Valina asszony, a szó a GUE nevében egy percben. Köszönöm. A válság kezdetétől fogva Spanyolországban 799 ezer esetben került sor kilakoltatásra. Nagyon sok embert érintett ugyanakkor a preferenciás elsőbségi részvények esete is. Ezek a bankok gyakorlatilag visszaéléssel léptek föl, nagyon sok ingatlan spekulációba is belementek ezek a bankok, emiatt nagyon sok lakás üresen áll, nagyon sok visszaélés történt a magánbankok javára hazámban. Több ezer ember nevében, több százezer ember nevében kérünk igazságszolgáltatást, a törvények tiszteletben tartását, illetve a méltó lakáshoz való jog tiszteletben tartását. Ezért kell fölépni a pénzügyi csalások ellen. Terikával szúrja a szó, a zöldek nevében két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petíciós bizottság, amelynek tagja vagyok, számos panasszal foglalkozott a polgárok részéről. Gyakran megvitattuk már, hogy az európai előírásokat ilyen eszközök, illetve hitelek esetén nem megfelelően alkalmazzák nemzeti szinten. Ez Spanyolországban ténylegesen szociális drámához vezetett számos esetben. 2008 és 2012 között több mint 160 ezer kényszer kilakoltatás volt, és 12 és 15 között még több mint 100 ezer ilyen csődeljárás folyt a jelzálók hitelek miatt. Tehát világos, látjuk, hogy hogyan jönnek vissza a hatalmukkal a bankok. Nem lehet a bankokat megmenteni úgy, hogy nem védjük meg a tőlük függő fogyasztókat. Vannak országok, mint például Hollandia, ahol a pénzek 32%-át szociális cél, lakásépítésre használják fel, Spanyolországban ez sokkal alacsonyabb nem elfogadható számunkra, hogy több mint 600 ezer ügyfél nem kapta meg a szükséges pénzügyi tájékoztatást a befektetései előtt, és utána olyan pénzügyi eszközöket ö, vettek, amelyek bonyolultak és amelyek félrevezetőek voltak. Három kérdésem van. Egy, illetve indítványom a közösségi intézmények forduljanak a tagállamokhoz, és tájékoztassanak tényleg hogy arról, hogy mennyire bonyolult egy-egy pénzügyi eszköz. Transzparensé kell tenni ezt a területet. A második pont, hogy a fogyasztó, aki nem tudja tovább fizetni a hiteleket, úgy, találjuk olyan megoldást ebben az esetben, hogy ne kelljen kiköltözni a lakásból. A harmadik pont pedig az Európai Bizottságnak fel kéne váltani a 22 egy újabbal, egy ambiciózusabban, hogy tényleg a fogyasztókat védik. Köszönöm. Köszönöm. Egy percet kap Kian asszony az RDD nevében. Köszönöm, elnök asszony. Annak ellenére, hogy elsősorban a spanyol esetekről beszélünk, úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt a vitát itt a parlamentben ma este lefolytassuk, hiszen több tucat petíciót kaptunk ebben a témában, témában, és ezek nagyon súlyos helyzetről, nagyon súlyos problémákról, elfogadhatatlan helyzetekről számolnak be. Több százezer embert érint mindez, akiket kilakoltattak. A petíciók azt kérik, hogy komolyan, észszerűen közelítsük meg ezt a kérdést. Valójában nem csak Spanyolországot érinti mindez. Én most a bankok túlságos hatalmára gondolok. Ők nagyon kockázatos befektetéseket javasoltak, és átverték, becsapták a fogyasztókat. Ez a gyakorlat elfogadhatatlan, és mindent meg kell, hogy tegyünk azért, hogy minél előbb védelmet kaphassanak a fogyasztók, a fogyasztói jogok Természetesen ebben a témában a politika szerepe alapvető. Végül szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nagyon erősen remélem, hogy az állásfoglalás, amit meg fogunk szavazni, a plenárisan abban egyeteme szerepelni fog a lakhatáshoz való jog. Köszönöm. Köszönöm, ezzel lezártuk a frakció képviselőnek a meghallgatását, most Máta úr következik kettő percben. Köszönöm szépen. Hát ez a vita lehet, hogy jobb, hogyha nem is került volna megrendezésre. De ez a téma nemzeti jellegű, és az is világosá vált, hogy ezt többen így gondolják, mert a legutolsó felszólaló is ezt mondta el. A baloldal egyes képviselői most uh, instrumentalizálják ezt a vitát egyfajta választási kampánytémává, a bal oldal pedig a polgárok fájdalmát ö, aknázza ki, és hajtja a saját ö, hasznára. Azt gondolom, hogy ezt a problémát sokkal hamarabb meg kellett volna oldani Spanyolországban, azonban erre nem került sor. Most ö, különböző jogi intézkedések történtek, többek között a, a polgárok védelmére erre utalta a biztos asszony is, de nagyon sokan nem érdekeltek ebben, nagyon sokan igazából csak a saját hasznukat lesik, azt figyelik, hogy mi jelenik meg a, a médiákban, és intenzíven nem dolgoznak sajnos a megoldáson. Pedig ne felejtsük el, hogy több ezer család érintett, akik nem képesek figyelni, fizetni a jelzálogaikat. 2008 előtt kerültek még megkötésre ezek a szerződések, a, a legutóbbi spanyol kormányok pedig nem megfelelően kezelték ezeket a problémákat. Több mint 30 ezer család kapott konjunkturális támogatást azon intézkedéseknek köszönhetően, amelyeket a spanyol kormány foganatosított, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek sokkal fontosabb tények, mint ami megjelenik a sajtóban. Matóra. Mátóra elfogad egy kékátyás kérdés Mártinez képviselőtől? há 30 másodperc. Que es vergonzoso, no tengo más palabras que esa. Szégyenletes, nem is találok rá más szót. Ugye olyan örülségeket kell, hogy meghallgassunk, ami elfogadhatatlan a néppárt részéről, itt a terem másik oldalán felszólalokról. Ez tényleg elfogadhatatlan, soha nem gondoltak még arra, hogy meg kéne oldani ezeknek a polgároknak a problémáit, hiszen kilakotatásokra kerül sor. Most akár választási célokról van szó, vagy sem, két hónapot kapnak ezek az emberek, hogy a méltóságokat visszaszerezzék saját magának adott választ, sőt, ennél érdekesebb. Még el se kezdtem beszélni, és már nyújtotta a kék kártyát. Még azt sem tudta, hogy mit fogok mondani. Mindig demagóg módon szólalnak föl, és így használják ki a parlamenti felszállási lehetőséget. Igen, két hónapra van lehetőségük, két hónapos időre van lehetőségük ezeknek a polgároknak, ez így van. Káton Darling, egy minut. Káton Darling asszony, egy perc. President. Köszönöm szépen a petíciós bizottságban dolgozom, és az egyik fókusz területünk az Európai Unió szerepe a fogyasztóvédelemben. Ezúttal Spanyolországgal foglalkozunk, de más országban is előfordul, amikor ö, egyes emberek felelőtlen viselkedésen nehézetbe hozza őket. Egy millió brit él Spanyolországban számosan jelzálók hitel. Egész Európában roncs, rombolják ö, a jelzálók hitelfelvevők hitel, hitét ebben az, ezen a területen. Egyértelmű, érthető és korrekt információra van szükség. Hogyha átültetjük a gyakorlatba a jelzálók hitel irányelvet, az versenyt hoz a piacra, viszont az is cél, hogy magasabb szintű fogyasztóvédelmet biztosítsunk ezen a területen a jövőben. Az európai polgároknak egyértelmű üzenetet kell küldeniük annak érdekében, hogy történjen valami Biztosítani kell, hogy az ő jogaikat megvédjük egész Európán átnyúlóan. Köszönöm. Két és fél perce van Bilbao Barandika asszonynak. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek és a petíciós bizottságnak, a petíciós bizottság minden tagjának, hiszen nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az európai intézmények megoldást találjanak erre a súlyos problémára. A túl sok hatalmat kapnak a bankok, nagyon sok visszaélő gyakorlatra került, derült fény, és tényleg a jelzáló hitelek miatt több tízezer család elveszette a lakását, nem csak a lakását, hanem a munkáját is, úgyhogy több tízezer kezes, akik főleg nyugdíjasok voltak, a gyermekeiket támogatták a hitelfelvétel során, és ebben a válságban ugyanezt az utat kellett, hogy járják. Ezért Brüsszelnek az a feladata, hogy kötelezze a spanyol hatóságokat, és elérje azt, hogy a bankok a megfelelő viselkedési kódexeket kövessék. Az fizetőképtelenség esetére megfelelő megoldásokat kell találni. Továbbá tájékoztató nyomtatványokra is szükség van, hiszen a drámáknak az egyik oka éppen az, hogy a fogyasztók nem voltak megfelelően felkészülve, tájékoztatva, és ugyanakkor nem volt semmi probléma az értékesítők részéről, nem voltak skrupulusaik, és eladtak, értékesítettek olyan jelzálók hiteleket, amelyekről előre lehetett tudni, hogy nem megfelelőek, hogy nem lehet teljesíteni a visszafizetést. Ezért a spanyol Spanyolország esetében 17.778 esetről van összesen szó, de ugyanakkor a Baszkföldön sokkal alacsonyabb az aránya a kilakoltatásoknak. Most nem arról van szó, hogy igazolni szeretném a mi gyakorlatainkat, de az biztos, hogy az én régiómban követett tárgyalási eljárások során sikerült csökkenteni ezeknek a tragikus eseteknek a számát. A, a törvény feladata, hogy a visszaélést el lehessen kerülni, hogy védje a fogyasztókat. Hát Köszönöm szépen. Spanyolországban, Görögországban és az Európai Unió számos országában több százezer embert vezettek félre, amikor hitelt akartak felvenni, hogy házat vagy lakást vásároljanak. Az embereknek elidegeníthetetlen joga, az ENSZ értelmében, hogy átlátható módon tegyenek lépéseket, és az ENSZ alapítása után 47 évvel, vagy az alá, a megfelelő idevágó szabály aláadása után az Európai Bizottság mindig nem reagál. Nézzük meg az ASZIZ nevű jogügyet. Hát, több mint 398 ezer kényszer költöztetés volt, kilakoltatás volt Spanyolországban 2008 óta. Látjuk, hogy visszaélnek a helyzettel a bankok. Bulgáriából is érkeznek ilyen jelzések, és el kell gondolkodnunk azon, hogy a Európai Bankhatóság tényleg kellően ellenőrize. Görögországban is vulkánszerű hatást fejthet ki ez a helyzet. 260 ezer ember nem tudja fizetni a hiteleket, nem találnak munkát, és hogyha az idevágó előírásokat megszüntetik, akkor hasonló sorsa számíthatnak, mint a spanyolok. Azt látjuk most egyébként, hogy több millió ember akar Európába jönni menekültként, hogy megmentsék itt Európában Európában, de Európában még, a, Európa még arra se képes, hogy a saját ö, embereit védje meg, ha esetleg elveszítik a lakásokat. Szerintem fontos, hogy az Európai Bizottság megnézze az apró betűs részeket is, hogy meg tudja védeni a fogyasztókat. Köszönöm, Útaszú Nóri a szó egy percben. Köszönöm szépen. És igazából önmagukra mondanak kitéletet a néppárt emberei. Már számosan vannak, akik aláírták ezeket a kérdőíveket, és itt azt mondják, hogy ez egy belügy, de ez távolosan belügy. Egyértelmű jelek mutatnak arra, hogy Spanyolországban nem tartják be az európai törvényeket. Biztos asszony ön azt mondta, hogy a jelzálók törvényt nem tartják be és hogy az európai irányelvet sem tartják be, amelyik ezzel foglalkozik. 2015-ben volt az utolsó törvénymódosítás ezen a területen, de nem lehet már tovább várni. Látjuk a petíciós bizottságot, strukturált párbeszédről beszélnek a spanyol hatóságokkal, és megoldást keresnek, és mi történik az a 68 ezer e- emberrel, akinek óriási nehézségei vannak, 19 ezeren hozzájönnek még idén 2016-ot, várjuk meg most újra itt emberi drámákról van szó, tragédiákról lépni kéne végre. Gil asszony egy percben. Köszönöm szépen. A 2008-as subprime válság az Egyesült Államokban, az EU-ban is óriási ö, válságot okozott a jelzálók piacon hiszen felelőtlenül adtak hiteleket. Számos embert érintett ez a bankokat, és sokan vannak, akik valamikor ö, úgy gondolták, hogy tudnak törleszteni, később azonban erre már nem volt lehetőség látni kell, hogy itt tennünk valamit, hogy ne legyenek sokan áldozatok, a fiatal emberek, az idősök, a családos emberek, így, amire szükség van, hogy átütemezzük és az adósságokat, és átstruktúráljuk az egész rendszert. Néhány évvel ezelőtt egy egyértelmű egységes piacot akartak a jelzálók piac számára, és és, meg, és aki felvesz egy ilyen kölcsönt, azt, azt védeni kell a nagy kockázatoktól, de ez egyelőre nem működik az, az összes tagállamot átfogóan. Biztosítani kell a bizottság részről, hogy a tagállamok jobb gyakorlatokat vezessenek be, és a, gyakorlatok, gyakorla, és, és a gyakorlatokat ki kell egyenlíteni az egyes államok között. Köszönöm, Vilasszony. Két és fél perce van Pekasa Otrondua asszonynak. Sí, gracias, presidenta Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, és külön köszönet a petíciós bizottság elnökének, hiszen nagyon nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy megfelelően közelítse meg nagyon sok polgár kérését, kérdését szeretnék összetmondani mindenhoz az energiához, amit belefektetnek ebbe a munkába. Az állampolgárok, fogyasztók nagyon fontos, hogy bizalom alakuljon ki a szolgáltatás nyújtókkal szemben. Nagyon fontosak a szolgáltatások az életünkben, és a bankok ebbe a kategóriába tartoznak, szolgáltatást nyújtanak. Itt ma a plenáris ülésen olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek nagyon, legalábbis Spanyolországban nagyon nem tiszta helyzethez kapcsolódnak, ugyanakkor több százezer lakost érintenek, nem csak Spanyolországban, hanem egész Európában. Például a komplex pénzügyi eszközök esetében, ahol nagyon sok európai kisbefektetőt csaptak be. Támogatjuk a szóbeli kérdést. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság válasza megfelelő, reméljük, hogy időben meg fog érkeznie. Bármilyen olyan kezdeményezést támogatni tudunk, amely le tudja zárni ezt a helyzetet, amivel meg lehet előzni, hogy újabb család hittel kihelyezésre sor kerülhessen. Fontos számunkra, hogy kompetens, megfelelő, korrekt pénzügyi szektor működjön az Európai Unióban, és hogy ne legyen korrupció. Úgyhogy a pénzügyi uh, termékekkel kapcsolatos csalásra azért volt csak lehetőség, mert több százezer fogyasztónak, vevőnek azt mondták, hogy fix kamatú terméket, és nem változó kamatú terméket ajánlanak számukra, pedig valójában ezek változó kamatúak voltak. Sok idős, sok fogyatékossággal élő, sok olyan ember, aki nem ismerte a pénzügyi feltételeket, elfogadta ezeket. Én megismertem például egy szemét, aki egy terroristának volt az özvegye, és a kártérítés pénzzel, amit kártérítésként kapott, ilyen pénzügyi eszközöket vásárolt. Négy irány elvről van szó konkrétan. A takarék szövetkezetek is sokszor visszaélést gyakoroltak. Bírósághoz is fordultunk ezeknek az esetében is, hogy a felelősséget vállalják. Ábia Gucián a szó egy percben. Creo que nos equivocamos. Köszönöm szépen. Nos, én azt gondolom, hogy tévedünk, hogyha csak arról beszélünk, hogy a bankok részéről töltötte, követek el visszaéléseket. Persze, vannak olyan bankvezetők, akik csak is a haszonra, a profitra hajtanak, Azonban azt is látnunk kell, hogy a kormányok hogyan léptek föl, hiszen nekik a többséget kellett volna képviselniük, miközben igába hajtották a fejüket a gazdaság előtt. És hát gyakorlatilag cinkos társává váltak a bankoknak, azoknak, akik csaltak, és romba döntöttek családokat is. Az, hogy a bankokat miért is támogatták utána a kormányok, ahelyett, hogy államosították volna őket, és tényleg állami bankokat hoztak volna létre, hát ez örökre kérdés marad. Én köszönöm szépen azoknak, akik a jelzálók platformokat támogatták, mert akik visszakapják a családok közül a megtakarításaikat, akkor az nem a kormánynak lesz köszönhető, hanem ezeknek az erőfeszítéseknek. Maragál úr! Értem én, hogy a spanyol képviselők ilyen vehemensen vitáznak. Azért jöttünk a plenárisra ezzel a kéréssel, mert nagyon sok munka előzte meg ezt a témát a polgárok részéről is, de ez is azt bizonyítja, hogy Európa egy koncepció, egy realitás, amire szükségünk van. Mindannyiunknak szüksége van. Csak Európában tudjuk az igazságtalanságot visszaszorítani, és a polgárok jogait megvédeni. Szomorú azonban, hogy egyáltalán eljutottunk idáig. A spanyol kormány, sőt az egyes tagállami kormányok és a bankoknak is hallaniuk kellene, hogy miről vitázunk itt ma este. Hiszen itt nem csak a jelzálogokról és a jelzáloghitelekről van szó, hanem sok más pénzügyi termékre vonatkozóan is fontos ez a vita. Nagyon sok család vagyonát foglalták le, és itt nem történt meg a száhonkérés. Mablidis úr. Köszönöm. Nos, egy nagyon lényeges felépésről van itt szó, a petíciós bizottság részéről, és a Spanyolországot behelyettesítenénk most, és Ciprusról beszélnénk, ugyanez lenne a helyzet, hiszen ott is a bankok okozták a mizériát, a kormányok sem léptek fel. Igaz, hogy számszerűen nem volt ekkora hányada a társadalomnak érintve, de nagyon magas az arányuk ennek ellenére. Spanyolország mellett Ciprusban is nagyon sok még az ilyen tisztességtelen záradékokat tartalmazó szerződés a piacon, és az Európai Bíróság, sőt az Európai Bizottság is közbelépett ezek ügyében. Aztán ott vannak azok a problémák is, amelyek az apróbetűs klauzulák miatt keletkeznek és ez nem felel meg az Európai Uniós előírásoknak. Nagyon sokszor személyes tragédiákhoz, akár öngyilkosságokhoz is vezethetnek ezek a helyzetek. Úgyhogy mindenképpen európai szinten kell fellépni, hogy megszülessen a megállapodás. Sebastián úr. señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Lehet, hogy valakinek nem fog tetszeni ez, de ez egy teljes mértékben európai kérdés, hiszen nem a spanyol bankok részéről végrehajtott visszaedésről van szó, hanem egy olyan kérdésről beszélünk, ami európai szintű, félmillió család van összesen Európában, akit érint ez a kérdés, akit kilakoltattak, aki szenvedett emiatt, és a felsőbségi részvényesek témája is európai szintű, hiszen a mentési alapok, az a 107 milliárd, amit kaptunk a bankok megmentésére, ezek, ez európai pénz. A megszikorítási intézkedéseket ennek a plusz támogatásnak a segítségével lehetett végrehajtani. És maga az Európai Bíróság hozott megállapítósákat. Ezért úgy gondolom biztos asszony, hogy Európának cselekednie kell, és most már nem szabad itt jogi álcákba, álcák mögé bújni. Itt valójában az embereket meg kell védeni, hogyha Európa nem lép, akkor nem érdemli meg a nevét sem. Fruncuisa képviselő. Egy perc. Köszönöm, elnök asszony tisztelt biztos asszony, tisztelt képviselőként. Hiszek abban, hogy nagyon nagy számban benyújtott petíció bizonyítja, hogy milyen nagy számban kockázatos pénzügyi eszközöket értékesítettek a Spanyolországban, illetve nem megfelelő jelzáló hiteleket értékesítettek. Igen, ez egy olyan kérdés, amivel a bizottsághoz kell fordulni, hiszen az európai jogalkotás, az európai törvények és jogszabályok megszegéséről van szó. Az EU a fogyasztói jogokat, az EU-ban a fogyasztói jogokat védeni kell Spanyolországban is. 2008-ig több mint 700 ezer ember részben vagy teljes mértékben elveszítette a megtakarítását, és kb. 400 ezer embernek kellett elhagynia a lakását. A spanyol kormánynak minél előbb lépnie kell, hogy megoldja ezt a helyzetet, hogy kezdeményezésekkel éljen, annak elkerülésére, hogy a jövőben ugyanez bekövetkezhessen. Köszönöm. Fernández úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a petíciós bizottság elnökének szeretnék köszönetet mondani, illetve Kábeszon asszonynak, aki ilyen intenzíven készítette elő ezt a szóbeli kérdést a bizottság felé botrányok voltak az országunkban, számosan volt jelzálog botrány, ahol visszaélésre alkalmas klauzulákat alkalmaztak, nem akartak a bankok tárgyalni a fogyasztóikkal, és voltak bizonyos pénzügyi termékek, amelyek oda vezettek, hogy fiatal emberek, de gyakran még idős embereket is egyszerűen becsaptak. Elmúlt héten erről sok vita folyt az országomban. Fontos, hogy az Európai Bizottság is lépjen ezen a területen szükség van arra, hogy újra kezdjék eh, ezeket a kérdéseket vizsgálni, és tárgyalni kell az átstruktúrálásról. Vonatkozik ez a jelzáló hitelekre és másokra is. Az Európai Bizottságnak nem szabad egy olyan ö, eh, kormányjal vitáznia erről, amelyik nem csinál semmit. Tartassák be a törvényeket. Polcsák úr egy percben. Köszönöm szépen arra hivatkoznék, amit már elmondtak a nemzeti vitákról. Nagyon sajnálatos, hogy időnként megmaradnak a nemzeti keretek között sokan. A transzparencia hiánya, a fogyasztóvédelem természetesen fontos, illetve az eljárási garanciák olyan témák, amelyekről folyamatosan beszélnünk kell, és amit erősítenünk kell. Ez szorosan összefügg azzal a témával, miről itt ma beszélünk, a pénzügyi termékek mögött mi van. Erről tájékoztatni kell az embereket. A, nagyon fontos, hogy létrejöjjön a pénzügyi írás tudás az emberek körében, hogy tudják, mi történik, de ezt nemzeti keretek között is lehet erősíteni. Rarogi képviselő következő egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Én a spanyol kormány tagja voltam öt évvel ezelőtt, ez nem, nem okoz számomra problémát, hogy elismerjem, hogy a jelzálog témában a jogalkotásunk nem felelt meg az európai jogszabályoknak. Az a probléma, hogy elismerjem Máta úr számára, hogy a pénzügyi termékeink nem voltak átláthatóak, néhány évvel ezelőtt ez érvényes volt egész Spanyolországban. És azt is elismerem, hogy az Európai Bíróság inkorrektnek mondta a mi jogalkotásunkat. Az, hogy itt elhangzik az, hogy az én kormányom, mivel, miután négy éve néppárti kormányzás van, és a néppárti kormányzás állandóan azt mondja, hogy a négy évvel ezelőtti kormány hibája minden, ez elfogadhatatlan. Igen, voltak hibák, nem volt megfelelő jogalkotás, meg kell változtatni. Ez a feladat. Sajnálatosnak tartom, hogy a néppárt folyamatosan csak azt mondja, hogy ők mindent jól tettek, és minden az előző kormány hibája. Jakobs is képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony veliinu slova na konzervama koje imaju mesne proizvode. mekkora betűkkel kell rni a különböző ö, konzervdobozokra, hát ezt előírjuk, de amikor banki termékekről van szó, akkor a betűnagyságot <laughs> úgy tűnik, hogy nem szabályozzuk. Spanyolországban, Cipruson, Görögországban, de Horvátország sem kivétel. Ezek a jelzálogok és a hozzájuk tartozó szerződések gyakorlatilag tönkretették a családokat. Ez klasszikus banki csalás. Minden apróbetűs záradék volt. Nincsenek szabályok arra vonatkozó, hogy mekkora betűnagyságot kell használni a jelzálog hitelek kapcsán. Miközben nagyon világos szabályok irányadóak, például a konzervdobozok betűnagyságát illetően. Konszolidálni kell itt a szabályozás, és véget kell vetni az ilyen banki gyakorlatnak és a család gyakorlatoknak. Rodríguez asszony az utolsó felszólalunk egy percben. Köszönöm szépen. A kényszer kilakoltatás elleni harc és az érintett személyekért való küzdelem, akik áldozatul estek a családtermékeknek, az nagyon fontos. Több ezer családról van itt szó, akik elvesztették a lakhatásukat, vagy el fogják veszíteni. Azokat védjük meg, akik a bankokkal szemben elvesztették az összes megtakarításukat. Minek köszönhető mindez? Hát gyakorlatilag a spanyol kormány cinkosságának köszönhetően, hiszen láttuk, hogy hogyan kezelték a bankokat, E, és azok az emberek és polgárok, akik az igazságot követelték volna, őket e, büntették meg. Láthattuk, hogy e, kilakoltatták az érintett családokat a házaikból, azt is láttuk, akik megpróbálták de- demonstrálni, az utcára vonulni ezen banki termékek ellen, úgyhogy kérjük a parlamentet és a bizottságot, hogy ezeket a visszaéléseket végre szüntesse meg. Köszönöm, asszonyom, köszönöm, asszonyom. Jurova asszony a szó újra a bizottság nevében. Madam President. Köszönöm szépen. Mint korábban elmondtam, az EU jogot át kell ültetni, és végre kell hajtani kielégítő módon. Olyan értelemben, hogy elérje célját a jog természetesen. Itt az a cél, hogy a fogyasztók védelmét erősítsük. Egyetértek azzal, amit Porcsák úr mondott, megelőző intézkedések nagyon fontosak ebben az összefüggésben, és időnként hatékonyabbá kell ezeket tenni, mint magát a rendeletet adott esetben, de mindkét dolog fontos természetesen. Már júniusban kaptok meg a spanyol hatosok válaszát bizonyos eljárásokkal kapcsolatban, hogyan hagyják végre a jelzálók hitelezéssel kapcsolatos előírásokat és az idevágó irányelv előírásait amennyiben, mint ezt már mondtam, megfelelő válaszlépéseket teszünk, majd, hogyha a hiányosságokat találunk, egyébként pedig eh, garantálni kívánjuk eh, a fogyasztók megfelelő eljárásait. Hogyha bíróság elé megy a fogyasztó, akkor garantálni kell a fogyasztóvédelmi jog és az esetjog valamennyi lehetőségét az ilyen fogyasztók számára. És eh, hogy összefoglaljam önök közül, többen kérték a fizetésképtelenségi, a magáncsőd lehetőségének vizsgálatát. Itt ezt vizsgáljuk, hogy a magáncsőd intézménye hogyan lenne megvalósítható, és adott esetben jövőre visszatérünk el, amikor az új jogot előkészítjük. Köszönöm szépen.